Az utolsó napi rendi pont pedig Észak-Korea. A jelentéstevőkkel kezdem, Skrilec úré a szó először is. Absolute breach of the rules what you are doing and teljes szab, szab, eh, megsértik a szabályokat 751 képviselőből itt vagyunk, negy, kb. 40-en. Kérem, elnök úr, világosítson fel, hogy mindazok, akik veszik a fáradtságot, hogy itt maradjanak, miért nem ad lehetőséget számunkra, hogy a spontán hozzászólások során szót kapjunk. És hogyha bármilyen okokból is, de úgy dönt, hogy nem ad nekünk szót, akkor nem az a legkevesebb, amit elvárhatunk öntől, hogy előre szóljon hogy mi fog történni, hogy mire számíthatunk, hogy kapunk-e szót vagy sem a spontán hozzászólások során? Milyen elvek alapján dönt? E, pani poseł, e, myślę, że akurat ja jestem tym przewodniczącym. Köszönöm, kedves képviselőtársam. Egyike vagyok azon kevés alelnököknek, akik megpróbálja minden lehető alkalommal mindenkinek megadni a szót. Nem e, érzem okát annak, hogy ennyire felháborodott. Többször is hozzászólhatott, hogyha véletlenül nem került, nem adtam önnek szót, akkor elnézést kérek, nem előre megfontolt szándékkal követtem el ezt a bűnt önnel szemben. Még egyszer elnézést kérek, most viszont menjünk tovább, Skrelec úrnak adok szót. Gospodin Škrlec, gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče. Köszönöm, elnök úr Gospodine predsjedniče. Elnök úr, elnézést. Kérem a figyelmét. Elnök úr, Skrelec úr, képviselőtársam nincs jelen. Köszönöm, valóban fontos információ ez, hogy nincs körünkben Skrelec úr. Akkor viszont eh, Adinolfi asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik szerző nem tudott jelen lenni, én próbálom helyettesíteni. Atombomba. Ez a szó, ettől az embernek még a szőr is feláll a hátán nyilván provokatív okokból követték el ezt a próbarobbantást eh, Észak-Koreában, de hogyha mi valóban komolyan vesszük ezt, akkor eh, ezt az egész kérdést, akkor véget kell vetni a fegyverkereskedelemnek a problémás országokkal, illetve saját fegyverzetünket is le kell szerelni, csak jó példával előjárva tehetünk bármit is miközben Amerika úgy döntött, hogy az atomfegyvereinek a modernizálását hagyja végre. Ugyanez az Olaszországra is új generációs atombombákat kívánnak hadrendbe vezetni, amelyek még a talaj alatt is pusztítást végeznek. Észak-Koreára joggal mutogatunk, de ugyanakkor kicsit úgy tűnik számomra, hogy más szemében a szárkát magunkéban a gerendát sem veszük észre, tehát ugyanígy a saját tagállamainkra és a Amerikára is újra kellene mutogatnunk. Köszönjük, de úr, következő hozzászóló. Köszönöm. Én a koreai félsziget eh, tért felelős delegációjának eh, vagyok a vezetője és nagyon nagy fájdalommal kell beszélnem az észak-koreai eseményekről. Nagyon felzaklatott annak idején a hír, hogy az észak-koreai rendszer, rezsim nukleáris fegyver kísérletet hajtott végre, miközben mindenki azon dolgozik az elmúlt egy évben, hogy észak és dél között a kapcsolatokat rendezzék. Valójában már azt vártuk, hogy hamarosan egy békeszerződés eh, megtárgyalására is eh, sor kerülhet, mert ugye béke nincs, csak tűzszünet Észak és Dél-Korea között tehát minden kapcsolatuk egy tűzszüneten alapszik. Ugye a tűzszünet az nem békeszerződés, az csak egy háborúnak a felfüggesztése. Én azt reméltem, hogy Oroszország, Kína, Nagybrit, az Egyesült Államok közreműködésével sikerült tető alá hozni egy ilyen békeszerződést. Ezen ügyködtünk. Mi továbbra is eh, nyitva akarjuk hagyni a kommunikációs csatornákat Észak-Koreával, noha igen veszélyes játékot űznek, és ráadásul ennek a játéknak igazándiból semmi értelme sincs, kifejezetten hátrányos a globális békére nézve. Eh, gazdaságfejlesztés sem érhető el atomfegyverek eh, építésével egy éhezők által lakott országban, de ettől függetlenül a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani, és ez lesz az én igyekezetem a jövőben is. Grappini kolléganőtől elfogad egy kékkártyás kérdés, Déva úr? Igen, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Deva úr, ön is emlékszik rá bizonyára, hogy együtt jártunk Koreában, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy kibékítsük a két országot. Az ön tapasztalata és véleménye szerint az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak van bármi befolyása a két Koreára? Mert amikor a dél-koreai miniszterrel beszéltem, akkor nem ez tükröződött. Köszönöm képviselő asszony a kérdését, hogyha meghallgatunk minden felet, akkor abban megegyeznek, hogy az Európai Unió az egyetlen olyan szereplő, amelynek nincsen különös érdeke nincsenek nagyon különleges céljai. Az egyetlen célunk az, hogy legyen béke, legyen kiegyezés a két ország között, és azt szeretnénk, hogyha ezt megértenék a kínaiak, a japánok, az észak- és dél-koreaiak, az amerikaiak, amennyiben ez megtörténik, akkor sikerül eredményt elérnünk. Tehát igazándiból ebből a szerepünkből kifolyólag szerintem van szerepünk, amit eljátszhatunk. Köszönöm. Preda képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a vita nagyon fontos, több okból kifolyólag. Először is eh, nyilván el kell ítélni a közelmúltbeli eh, fegyverkísérletet, eh, amely minden biztonsági tanácsi állásfoglalás megsértése. Ráadásul egy nagyon komoly veszélyt jelent a, a koreai félszigetre. A második dolog az, hogy ebben az évben a Szaharov díjra volt koreai, koreai jelölt előtt is, Jung tiszteletes, aki az egész életét a békének szentelte. Sajnálatos módon eh, végül is nem ő nyerte el a díjat. Egy észak-koreai eh, ember Szarov díjjal díjazása az egy ötös lépés lenne a Közelmúltban is a Szaharov díjak eh, odaítélése az emberi jogi eh, viták felélesztésének nagyszerű eszköze volt. Éppen ezért eh, arra kérném a kollégákat, hogy egy ilyen lépést ebben az évben támogassunk. Soha nem kapott még hivatalos jelölt sem egy észak-koreai ember a Szaharov díjra, ami abszurd, mert egy totalitáriás országról van szó, miközben ugye épp ideje lenne, hogy, hogy Észak-Korea is kapjon ilyen díjat meg kell fogalmaznunk egy üzenetet az észak-koreaiak számára, hogy az emberi jogok számunkra továbbra is fontosak, ezért azt kérjük Mogherini asszonytól, hogy közelről figyelje az eseményeket ebben az országban. Én nem vagyok hajlandó a pessimistákkal osztozni, eh, miszerint eh, nem érhető el eh, változás ebben az országban. Folyamatosan oda kell figyelnünk, ezekre, erre az országra. Ez a rezsim magától soha nem változott, a nemzetközi közösségnek folyamatosan oda kell figyelnie. Köszönöm szépen, Sáke képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr a január elején eh, végrehajtott hidrogénbomba eh, eh, kísérletet elítélte az ENSZ biztonsági tatácsa. Mi is elítéljük, ez a korai félszigeten a békét jelentősen veszélyezteti. A további kísérleteket le kell állítani, hiszen ezek megsértik az atomsorompó egyezményt, a non-proliferációs egyezményt, és újra a hat félnek újra asztalhoz kell ülni. Az emberek a folyamatos elnyomásban vannak Észak-Koreában. Az Európai Bizottság azt is megállapította, hogy a, az emberiség elleni bűncselekményekre kerül sor. Átfogóbb nemzetközi fellépésre van szükség, hogy megszüntessük a büntetlenséget, és szankciókra van szükség. A nemzetközi közösség feladata a kínai kormány meggyőzése, hogy benyomá, befolyását kihasználja arra, hogy, hogy az eszkalációt elkerülje a félszigeten, illetve az észak-koreai menekülteket fogadja be. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Scholz képviselő következik. Tessék! Herr Präsident, liebe Kollegen! Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Vannak a világon olyan konfliktus és, konfliktusok és fejlemények, eh, ahol az ember felteszi magának a kérdést, hogy az, a politikai közösség eh, miért nem tud értelmes megoldást találni a problémára. Az észak-koreai diktatúrának tudjuk a, a, a történelmét, az eredetét, a rituáljait, ismerjük, hogy a konfliktus hogyan fejlődik, alakul, ez a folyamatos előretörés, visszafogás, a nyitás, aztán a mégis a bezárkózás, úgy látszik, mintha már teljesen a határait feszegetné az ország, de aztán mégis valahogy fennmarad. Olyan, mintha a háború nem lenne reális fenyegetés, de aztán mégis ilyen közel kerülünk hozzá. A legutóbbi borzasztó nukleáris kísérletek után megint csak mindenki visszatért a normális kerékvágásba, és még az ENSZ biztonsági tanács is csak egyik is aprócska határozatot fogadott el. Én felteszem a kérdést, hogy arra spekulálnak-e, hogy ez Észak-Korea téma annyira kikerült a figyelem homlokteréből, hogy már el is felejtjük. Ez nagy hiba lenne. Az ország nagy szankciók, súlyos szankciók ellenére az élelmiszerre való önellátást majdnem 100%-ban megvalósítja. A nagyon sok a gazdasági fejlődés is jelentős, smartfónokat és egyéb e, digitális készülékeket készítenek, e, állítanak elő az országban. Az országban nincs demokrácia, a, e, az államosítás brutális, a kisajátítás brutális, a társadalmi részvétel nem valósul meg. Amíg egy állásfoglalással nem tudunk politikai megoldásokat felvázolni, ezek egyszerűen csak felismerések. Ki kell dolgoznunk olyan iránymutatásokat, amelyek az állásfoglalásban is szerepelnek, és amelyek közelebb visznek a probléma megoldása az a korai félszigeten. Köszönöm szépen! Páncéri képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelműen elutasítjuk az Észak-Korea által januárban végzett hidrogénbomba kísérletet, és a non-proliferációs szerződés megerősítését követeljük az országtól, amelyet 2003-ban írt alá. Az ENSZ biztonsági tanácsának az erőfeszítéseit meg kell erősíteni, a helyzet rendkívül aggasztó. Az ország semmilyen ellenzéket nem tesz lehetővé, mindenkit megfigyelnek, és most már államellenes bűncselekményekkel vádolnak embereket. Észak-Koreát a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kellene citálni. Az észak-koreai halálbüntetéseket fel kell függeszteni, meg kell szüntetni, az embereknek lehetővé kell tenni, hogy szabadon utazhassanak. Az ENSZ Től azt kérjük, hogy a humanitárius segítségnyújtást, élelmiszer segélyt tartsák fenn. Most a néppárt nevében mondja az elnök, Sojdrová asszony következik másfél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az észak-koreai helyzet rendkívül súlyos. Tíz éve voltam Nord- Észak-Koreában. A cseh parlament missziója, küldöttsége tagjaként és láttam, hogy milyen az, amikor egy autoriter eh, állam eh, hazudik a, eh, a állampolgárainak, és rájuk zárja a határt gyakorlatilag. 2014-ig vagy 16-ig nem változott a helyzet, az emberek továbbra is éheznek azért, mert az atomteszteket finanszírozzák, az emberek ellen kémkednek, megfigyelik őket, az emberi, a segítségnyújtást blokkolják ez kár, mert Észak-Korea gyönyörű ország, hatalmas potenciállal rendelkezik, könnyen a fejlődés útjára léphetne Dél-Koreához hasonlóan, amely még soha nem adta fel a reményt az újraegyesülésre. A megoldás azonban nem, Észak, nem Dél-Koreából kell, hogy jöjjön, hanem Észak-Koreából. A parlament szorosan figyelembe, figyelemmel kíséri a helyzetet. Az állásfoglalásunk kimondja, hogy az Európai Bizottságnak a szakértői tudását ki kell használnia az északkorára vonatkozó jövőbeni politikával kapcsolatban. További lépésekre van szükség. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a Szociáldemokrata frakció nevében Krisztiál képviselő, tessék. Köszönöm, alelnök úr. Az atom vegyi biológiai fegyverek elterjedése veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot, ezért teljes eh, határozottan elítélem az észak-koreai eh, atomrobbantásokat, kísérleti robbantásokat, már csak azért is, mert ezzel az ENSZ határozatokat, illetve az atomsomok egyezményt is megsértették. Arra kell őket felszólítani, hogy a az atomprogramot azonnal szüntessék be, illetve a balisztikus rakétákkal való kísérletezést szint úgy, úgy érezzük, hogy az is elengedhetetlen, hogy Észak-Korea biztosítsa a humanitárius segélyszervezetek, illetve az ENSZ emberők biztosának az országhoz való hozzáférését. Így ö, tudjuk ugyanis csak bevonni ebbe az ENSZ humanitárius segélyprogramba. Mert az észak-koreaiak sajnos rászorulnak erre a humanitárius segítségre. Köszönjük szépen, képviselő úr. Elnézést, egy Két perce fel kell, hogy függesszük. Kettő perc türelmet kérek, két perce felfüggesztem az ülést. I'm sorry. Elnézést, kedves kollégák. On behalf of CR Group, Mr. Demes Demesmaker úr következik. Thank you, voorzitter. Uh, I hope you feel... Uh, Köszönöm, elnök úr. Remélem jobban van. Kedves kollégák, Észak-Korea két héttel ezelőtt ráijesztett a világra ezzel a hidrogénbomba kísérleti robbantással. Kim Jong-un fejében vajon milyen gondolatok foroghatnak? Minden beszámolóból azt halljuk, hogy az észak-koreaiak tulajdonképpen szinte rabszolgák élnek, a, a véleménynyilvánítás szabadságáról nem is hallottak, nagy a nélkülözés, elnyomás jellemző, a kényszermunka, az rendőri brutalitás éheztetik őket. Kína, szomszédos Kína is elítélte ezt a hidrogénbomba kísérleti robbantást, de az emberi jogokról továbbra sem esik szó. Persze Kína és Észak-Korea ugyanabban a csónakban neveznek, ha fogalmazhatunk így, mint két országban lába tiporják az emberi jogokat emberek ezrei, tízezrei, százezrei szenvednek, éheznek, és semmiféle kiletesünk nincs a jövőre nézve. Köszönjük, Harancova asszony az ALDE frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Észak-Korea egy olyan sürgősségi kérdés, amely úgy tűnik, hogy soha nem oldódik meg. Újra és újra szomorú beszámokat hallunk, már megint kivégeztek egy magas beosztású eh, kormánytisztviselőt, már megint szükségtelenül eh, éheztettek halára embereket azért, hogy eh, legyen pénz a katonai elnyomásra. Egy igazi kafkai rémálom ez az ország, és akkor még finoman fogalmaztunk. Két hete hidrogén bombát robbantottak, az alapján, amit eddig láttunk és hallottunk, nyilván teljesen felesleges felszólítani észak-koreai rezsimet bármire. Ezért Kínát kell, hogy felszólítsuk arra, hogy ne támogassa tovább Észak-Koreát. Egyrészt a, ez a kínai források, pénz, természeti és pénzügyi erőforrások elvesztegetése, hidegháborúnak vége, vegyék már észre, azok, akik Észak-Koreát támogatják, azok Kínában is a saját érdekükkel mennek szembe. Ázsiának ebben a régiójában addig nem lehet béke és megnyugvás, amikor Észak-Koreában nem változik a helyzet. Köszönjük, az EFDD frakció nevében Árnott úr következik. Like most people's democratic Köszönöm. Mint minden eh, népi demokratikus köztársaság, eh, Észak-Korea sem demokratikus, se nem népi, eh, se nem köztársaság. A kommunizmus Észak-Koreában, mint bármely más kommunista rendszer, korrupt és romlott több drogot termelnek, mint élelmiszert, jegyre osztják az ételt, és elnyomják az ellenvéleményeket. Néhány nappal ezelőtt a brit, néhány hónappal ezelőtt a brit parlamentben a Mao könyvéből ítézett az árnyék pénzügyminiszter, miközben ugye tudjuk, hogy Mao több tízmillió embert ölt meg. Az ilyen extrém hozzáállás miatt szégyenkeznünk kell, hogy ez előfordulhat a brit par parlamentben. Harcolnunk kell ezzel az ideológiával szemben ugyanúgy harcolni kell ellenük, mint ahogy az ISIS ellen harcolunk. Köszönöm. Bej képviselő kapszót. Köszönöm. A harmadik bekezdésben arról beszélnek, hogy diplomáciai megoldást akarnak találni Pengyanggal. Eközben további szankciókról beszélnek, miközben ez a legelszigetett ország. Noha semmi szimpátiám nincs ilyen diktatúra ellen, nem hiszem, hogy új szankciókkal eh, tudjuk megoldani a helyzetet, amely csak eh, a paranoiájukat növeli. Persze paranoiásak, eh, ugyanakkor ezzel szemben áll a nyugat álszentsége, illetve kétszínűsége annak idején állítólagos fegyvereit is ürügyként használták, és ebből lett az, ami most a közel-keleten van az Európai Unió állandó beavatkozása az eseményekbe minden konfliktust elmélyít. Az észak-koreai szomszédokra tartozik az, hogy megpróbáljanak megtalálni, megtalálják megpróbálni a megoldást. Megpróbálják megtalálni a megoldást. Butat, Doru Claudian, Fronzulica. Fronzulika képviselő következik. Dear colleagues. Kedves kollégák, biztos úr, szeretném támogatásomról biztosítani ezt az állásfoglalás tervezetet, amely a január 6-ai hidrogénbomba kísérletet elítéli, és ez a, az atomkísérlet egy, is, egy új fenyegetést jelent ebben a régióban. Ez a az atomfegyver kísérlet megsérti az NSBT határozatait, és kihívást jelent az atomfegyverek elterjedését tiltó egyezmény tagállamai számára. Növeli a feszültséget. Észak-Korea egyre szegényebb és egyre elszigeteltebb. E, a lakosság azért szegény, mert e, a fegyverekre költik a pénzt, Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjük az észak-koreai fegyverkezést, különös tekintettel az atomfegyverekre. Én arra számítok, hogy az NSPT a szankciókat meg fogja erősíteni, és én felszólítom Észak-Koreát, hogy a nemzetközi közösséggel lépjen párbeszédbe. Következik a Catch the Eye, mondja az elnök. Take a já se chci také připojit k podpoře eh, tohoto návrhu. Kedves én támogattam ezt, az, eh, támogatom ezt az állásfoglalási javaslatot. Észak-Korea egy olyan ország, amely elnyomja az emberi, embereket, eh, lebatiporja az emberi jogokat, kommunista diktatúra, kémkedik a saját állampolgárai után több mint 50 százalékuk éhezik, vagy éhen hal. Ez az ország semmilyen nemzetközi párbeszédben nem, nem vesz részt, ezért nagyon fontos, hogy elfogadjuk ezt az állásfoglalást. Ami nagyon fontos ebben az állásfoglalásban az, hogy Kínát szólítjuk fel arra, hogy segítsen bennünket, és, és gyakoroljon nyomást. Ez az egyetlen olyan ország, amelynek bá, valami kis, kis autoritása van Észak-Koreával szemben. Kulcsfontosságú szereplő tehát ez az ország az észak-koreai rezsim megváltoztatásában, és hogy legalább érjék el azt, hogy a legalapvetőbb emberi jogokat tartsák be. Kaputó képviselő, köszönöm szépen. Észak-Korea az egyik legelszigeteltebb ország a világon, azért, mert provokálják a világközösséget, mint például a hidrogénbomba felrobbantásával. A szomszédait és az Egyesült Államokat fenyegeti ez az ország. Túl egyszerű azt mondani, hogy hogy az észak-koreai legutóbbi fellépések egyszerű provokációnak tekinthetők. Ez nagyon komoly. Két hónappal az észak-koreai legutolsó nukleáris teszt után amely új szankciókhoz vezetett, került sor erre a robbantásra. Észak-Koreának fel kell hagynia ezzel a provokatív tevékenységgel, és azonnal fel kell adnia nukleáris programját tiszteletben kell tartani a nemzetközi elkötelezettségeit. Az Európai Uniónak Kínát kell felhívni arra, hogy hatással legyen Észak-Koreára, és el kell kerülnünk, hogy a, romoljon a helyzet. Mario Pinto képviselő következik. do norte só pode ter Köszönöm szépen. Észak-Korea egyetlen megoldást Észak-Koreára csak egyetlen megoldás működhet, amit multilaterálisan találunk meg. Nem lehet ez egyedül az Európai Unió és az USA de itt Dél-Koreát, Japánt is be kell vonni, de még ez sem elég. Minden ország, bármely ország, amely pozitívan hozzájárulhat a probléma megoldásához, főleg Kína és Oroszország, itt most érezze magát felszólítva. Ezek voltak, ez az utóbbi két ország volt a legutóbbi időkben még a szövetségese e, ennek az országnak hogyha nem segítenek nekünk Kína és Oroszország, akkor tovább romolhat a helyzet, súlyosbodhat a helyzet. Az észak-koreai fegyver problémát nem lehet üres szavakkal megoldani, konkrét fellépésre van szükség. Köszönöm szépen. Szecina képviselő következik. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és uraim, képviselőtársaim, azt szeretném hangsúlyozni, hogy Észak-Koreában az emberi jogi jogsértések a kommunista rezsim folytatja, a kommunista rezsim. Ez nem csak a koreai félszigetet fenyegeti, hanem a világ szintű demokrácia jövőjét Európában is. A kommunisták új a kommunizmus új nemzetközi kiterjesztését tervezik. Például Például Csehországban is vannak olyan kommunista törekvések, mely szerint egy új kommunista internacionálét kell létrehozni, és az észak-koreai kommunista rezsim képviselői is részt vesznek a prágai üléseken. Köszönöm szépen, Prádos képviselő gospodine predsjedniče gospodine povjereniče sjeverna elnök úr biztos úr észak korea egy olyan ország amely aláírta aláírója a legtöbb nemzetközi megállapodásnak és szerződésnek aztán utána ezekre rendszeresen fittyet hány. Itt az ideje annak, hogy felszóltsuk hogy tartsa tiszteletben az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait, a nemzetközi jogot, hogyha nem veszi figyelembe, az nyilván nem szolgálja senkinek az érdekét. Az sem sokat segít, hogyha Kína befolyását nem megfelelő célokra használja. Az egyetlen megoldás egy koordinált nemzetközi fellépés, amely sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy hiányzik. Mert a szomszédos országok nem tudnak megállapodni dűlőre jutni egymás között ez ügyben. Az állásfoglalási indítványt természetesen támogattam, és kérem az Európai Bizottságot és a mi parlamentünket is, uh -huh. hogy kövesse figyelemmel az emberi jogok alakulását Észak-Koreában, eh, hiszen ez a világ stabilitását is eh, befolyásolja. Morvai asszony. Éppen, elnök úr, eh, szívből kívánok önnek mielőbbi jobbulást és most a bizottság itt lévő képviselőjéhez fordulok a negyedik pontja a jelentésnek arról szól hogy az európai parlament felszóltja a nemzetközi közösséget hogy ne tűrje tovább a kommunista diktátoroknak a bűncselekményeit és legyen minél előbb igazságszolgáltatás a diktatúra bűnöseivel szemben. kérem szépen a bizottságnak a képviselőjét emlékeztessen vajon rosszul emlékszem e sok volt kommunista ország képviselteti magát itt az európai unióban nem emlékszem arra hogy akár a csatlakozási tárgyalások során amik közvetlenül az úgynevezett rendszerváltást követték akár azóta felszóltotta volna az európai unió akár ezeket az országokat akár a társult országokat hogy az akkor még nagy számban élő kommunista bűnösöket legalább a legdurvább kommunista bűncselekmények elkövetőit álltsák bróság elé és szigorúan büntessék meg. jól emlékszem vagy rosszul emlékszem? esetleg valamiféle kettős részéről van e szó. köszönöm. köszönjük. Pajt képviselő. Köszönöm. Rem elvben az emberi jogok alatt bármikor beszélhetünk Észak-Koreáról. Jó mutatja a visszatérő jellege, ennek a kérdésnek a visszatérő jellege, hogy mennyire bonyolult összetett kérdésről van szó. De azt is láthatjuk, hogy Észak-Korea egyre nagyobb veszélyt jelent a környező országokra és a az egész világra. A történelemből meg már tanulhattunk volna, hogyha nem vesszük figyelembe a, mm, ezeket a jeleket, akkor már késő lesz. Sajnos észak esetében is ezt láthatjuk. Itt vannak a figyelmeztető jelek, és mégsem reagálunk ezekre, pedig lehet, hogy most még tehetnénk valamit. Az Európai Unió és a a világ, a nemzetközi közösség kell, hogy tanuljon az korábban elkövetett hibákból. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, nem nézhetjük tétlenül, ami Észak-Koreában folyik mert egyre rosszabb lesz csak a helyzet. Köszönjük. Az Európai Bizottság nevében Mimica úr következik, parancsoljon. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. The European Union. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió komoly aggodalommal szemléli a koreai népi demokratikus köztársaságban elkövetett emberi jogi jogsértéseket. Az ENSZ 2014-es eh, eh, felmérésében is eh, szerepelnek ezek a jogsértések. Mindez alapján nagyon alapvető változásokra van szükség Észak-Koreában egyrészt politikai, morális okokból, másrészt praktikus okokból is. Sajnálatos módon enélkül a regionális instabilitás megmarad. A vizsgáló bizottság, az ENSZ vizsgáló bizottság jelentése rámutatott emberiség elleni bűncselekmények megtörténtére is. Ezért fontos az, hogy eh, a Nemzetközi Büntetőbíróságra utaljuk ezeket az ügyeket. Az Európai Unió mindig is eh, oda fog figyelni eh, és a nemzetközi közösség figyelmét is ráirányítja erre a szörnyű helyzetre. Az ENSZ-en belül végzett munkánk bizonyítja ezt. Az EU cél eh, kitűzése azonban nem eh, a büntetőjogi ítéletek eh, elérése, hanem azt szeretnénk, hogyha konkrétan javulna a helyzet Észak-Koreában. Ez lenne a legfontosabb. Az Európai Unió már most finanszíroz egészségügyi és élelmezési projekteket Észak-Koreában amelyek konkrét segítséget nyújtanak a legkiszolgáltatottabb embereknek, gyerekeknek, időseknek, szociális otthonok lakóinak, fogyatékkal élőknek, vagy kiszolgáltatott agrár, népe, a kiszolgáltatott agrár népesség rétegeinek hajlandók vagyunk támogatni Észak-Koreát, de csak akkor, hogyha elkezdi javítani az emberi jogi jogsértéseket. Amennyiben Észak-Korea hajlandó emberi jogokról tényleges párbeszédet folytatni az ENSZ emberi jogi mechanizmusával együttműködve, akkor megkapja azt a valós biztonságot, amit az illegális atomfegyverek soha nem fognak neki megadni. De az észak-koreai vezetés közelmúltbeli lépései a hidrogénbomba kísérlet január 6-án azt mutatják, hogy még nem jutottunk el ide, és ez a mi együttműködési készségünket és képességünket is nagyon komolyan korlátozza az észak-koreaiaknak az emberi jogi reformra kell koncentrálniuk, ezt kívánja tőlük a saját lakosságuk, és nem illegális destabilizáló tevékenységet folytatni, amelyek egy fenyegető környezetet alakítanak ki ott Kelet-Ázsiában, ami mindenkinek hátrányára van. Köszönöm, mondja az elnök. Hét állásfoglalás